Az elnök. Platz zu nehmen. Kérem, kedves kollégák, foglaljanak helyen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Önöket, és megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont az Európai Unió jövőjéről szóló vita. Először is egy nyilatkozatot hallunk az ö, Osztrák Szövetségi Köztársaság részéről. Feynman úr, a szövetségi kancellár tartja meg ezt a nyitó beszédet. Nagyon örülünk, hogy ma itt van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Tanács padjain látom, hogy a spanyol királyságot is képviseli valaki, mégpedig Inigo Mendez de Vigo, egykori kollégánk. Sok szeretettel köszöntjük a miniszter urat. Tisztelt kancellár úr! Nagyon örülök, hogy elfogadta az Európai Parlament szóló meghívásunkat, és ma itt a parlamenti képviselőkkel egy vitát folytat az Európai Unió jövőjéről. 2013-as év döntő jelentőségű év lehet az európai politikában. Kétség kívül az a helyzet, hogy a népek és az államok összetartása, a nemzetek és az államok összetartása döntő jelentőségű az Európai Unió gazdasági, környezetvédelmi, ökológiai és monetáris jövője szempontjából. Mégpedig olyan szinten fontos ez, amit nem is gondoltunk volna néhány évvel ezelőtt. Itt a parlamenti vita, vita sorozat, amelyet az Európai Tanács tagjaival tartunk, Önök tehát az Európai Unió egyik fontos szervének tagjai és egy-egy ország kormányfői, és ez a vita sorozat központi jelentőségű. Hadd mondjam el még egyszer, hogy nagyon hálás vagyok önnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és részt vesz ezen a vitán. Azt reméltem, és az lett volna jó, hogy ha többen is eljönnek hozzánk a tanács tagjai közül, és egy nyílt vitát folytatnak a megválasztott európai parlamenti képviselőkkel ahelyett, hogy egyszerűen csak nyilatkozatokat fogalmaznak meg az Európai Unió jövőjéről idegenben másút, ahelyett, hogy itt a megválasztott parlamenti képviselőkkel vitáznának. Most meg is adom a szót Feynman úrnak, az Osztrák Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kancellárának. Igen, tisztelt elnök úr, Bizottság, igen, tisztelt elnöke, nagyon örülök, hogy időt talált arra, hogy eljöjjön hozzánk. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, számomra természetesen különösen nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között, és vitát folytathatok önökkel a jelenről és a jövőről, az Európai Unió jelenéről és jövőjéről, közösségünk jövőjéről. Egy olyan időpontban történik ez, amikor több mint öt és fél millió fiatal Európában munkanélküli. Olyankor kerül sor erre a vitára, amikor 8,5 millióan a 24 évesek között nem találnak munkát. Nehéz azt mondani, hogy a válságon túl vagyunk. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy a 30-as évekhez képest nagyon-nagyon sok mindent létrehoztunk a pénzügyi világban, és biztos vagyok abban, hogy ezeken az alapokon programjainkkal, beruházási programjainkkal megfelelően tudunk reagálni a válságra. És annak ellenére, hogy néhányan azt jósolják, hogy 2012-ben kevesebben leszünk majd az Európai Unióban. Ezek az apokaliptikus jóslatok nem következtek be, azért nem, mert közösen tudtunk Európában erőfeszítéseket tenni. Tehát nagyon ö, ö, sok mindent értünk el, indítottunk el együtt, és meg vagyok győződve arról, hogy a közösség, az Európai Unió nélkül azok a károk, amelyeket a pénzügyi piacok és a gazdasági válság okoztak, ezek a károk nem lehettek volna kompenzálhatók ilyen mértékben, azonban még messze nem lehetünk elégedettek, mindaddig, amíg ilyen alacsony a gazdasági növekedés és a munkanélküliségi ráta ilyen magas amikor Európát erősítjük, akkor végső soron saját magunkat erősítjük, és akkor, amikor Európát feketén festjük le, amikor Európának ártunk, akkor saját magunknak ártunk és ezt egy olyan ország képviselőjeként mondom, amely a nettó befizetők közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a befizetések és a közvetlen visszakapott támogatások között marad egyfajta különbség. Azonban semmit nem mond arról, hogy mi Ausztriában például mennyit profitálunk a tagságból, hogy más országokba exportálhatunk, és hogy nagyon sok osztrák vállalat más uniós országokban nagyon sikeresen működik, és ez is egy hatalmas előny egy tagállam számára, és ezt is figyelembe kell venni, amikor megvogjuk a tagság mérlegét a gazdasági előnyökről és hátrányokról a tagsággal kapcsolatban, vagy a közös valutával kapcsolatban. És csak akkor, hogyha ezt a szolidaritást vállaljuk, és hát ez az, ami Európát különlegessé teszi. Ha ezt a szolidaritást modellként ismerjük el, Ettől vagyunk mások, mint a többi kontinens. Demokrácia, szabadság, persze, de a szociális élet és a társadalmi élet ez a szolidaritáson kell, hogy alapuljon, és ez nem szabad, hogy megálljon a nemzeti határoknál, hanem ezt ki kell terjeszteni a közös Európára. Csak közösen érezhetjük magunkat jól vagy rosszul. Mehet jól vagy rosszul a sorunk. Nagyon gyakran felteszik nekem is a kérdést, mint önöknek, hogy mit jelent ez az ESM, ez a védőháló, meg a stabilitási mechanizmus, meg a fiskális paktum, meg a közösen elhatározott beruházások, a költségvetés, a pénzügyi gazdaság, amiről remélem, hogy tartósan hozzá fog járulni ahhoz, hogy beindulhat a gazdasági növekedés. Nos, mi ez? Kérdezik tőlünk, mi értelme van mindennek? Természetesen lehet erre többféleképpen válaszolni. Azt lehet mondani, és én erről meg vagyok győződve, hogy a szociális kohézió, a szociális egyensúly Európában először is azt eredményezi, hogy a lakosság mindezt elfogadja. Másodszorban a történelem megtanította nekünk, hogy a szomszédok története, olyan szomszédok története, akik csak erőszakkal tudták kihordani a konfliktusaikat, ahol halálra harcolták magukat egymással, és aztán sikerült közösséget találniuk, ahol békés körülmények között tudnak vitatkozni, békés egységben képesek a konfliktusaikat kihordani és megoldani. Akkor, amikor annak idején megszületett a szén és acél közösség és az acélgyárok együtt többet értek el, mint külön-külön, akkor lehetették az alapkövét annak, ami nagyon sok embernek, sok fiatalnak úgy magyarázható meg, hogy ez a béke generációt hozta létre, és ez tartós szociális kohézió, kohézió nélkül nem garantálható. Nem lehet sikraszálni egy olyan Európáért, ahol a fiatalok elveszítik a reményüket, egyszerűen azért, mert nincs rájuk szükség, mert az iskola után, vagy 16 évesen képzés nélkül még csak esélyük sem lesz arra, hogy valamilyen formában megállják a helyüket a társadalomban, és saját munkájukból meg tudjanak élni. Éppen ezért a szociális összetartozás megvalósítása közös feladat, amely nem ismer tagállami határokat, és csak ezt teremti meg a bizalmat és a lehetőségét annak, hogy közös békés fejlődést tudjunk megvalósítani. Nagyon sok területen még messze vagyunk. Ettől képzeljük csak el, hogy minden, hogyha ezeket az instrumentumokat nem hoztuk volna létre, hát akkor kinek ártottunk volna ugyanis nem azokról van szó, akik nagyon sokat kerestek a spekuláción, akik a reálgazdaságtól messze távolodtak. Nem is azok lettek volna azok, akik kifizetik a számlát, hogyha egy ország fizetésképtelenné leszik. Nem. Ezt az emberek fizetik meg, akik kórházba kerülnek, akik gyógyszert szednek, és nincs rá pénzük a munkás, a dolgozó emberek, akik az igaz a világon semmit nem spekuláltak, ők azok, akik állják a számlát. Éppen ezért közös feladat, hogy gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő következtetéseket levonjuk ebből a válságból, és a helyes következtetések közé tartozik egyrészt a takarékosság, a versenyképesség növelése, de véleményem szerint a fokozott beruházási tevékenység és a szolidaritás a megerősített beruházás az csak akkor lehet sikeres a tagállamokban, hogyha erre megvannak a lehetőségek. És éppen ezért még nagyon komoly munkát kell végeznünk, hogy ezek a lehetőségek adottak legyenek. Csalás elleni harc, áfacsalás elleni harc, fellépés mindazok ellen, akik megpróbálják kivonni magukat saját országukban az adófizetés alól, tehát adócsalás, be kell vezetni és javítani kell az adóhatóságok munkáját, nem csak papíron kell az adókat bevallani, hanem azokat be is kell szedni, növelni kell a jogállamiságot, és ezzel a bizalmat a beruházók körében. Számomra ez jelenti a helyes választ mindenre. A helyes válasz ez azért, mert hogyha mindig csak, mindig csak megszorítunk, és egyre jobban, egyre mélyebbre nyomjuk a fűnyírót, akkor az elveszi egy ország esélyét, nem lesz vásárló ereje, nem tud beruházni, befektetni, fejlődni. Tehát azokat a faktorokat akadályozzuk meg, éppen amelyek elősegítik az ország versenyképességét. Nagyon jól tudjuk persze, persze, hogy nagyon sok kritika hangzik el ezekben a e, napokban és hetekben a nyilvánosság előtt és azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket most hozunk. Nagyon sok kritikus kérdést tesznek fel. Én azonban meg vagyok győződve arról, hogy nem csak napos időszakban kell élvezni az előnyöket, hanem akkor, amikor viharos, szeles idők következnek, és a hajó egy kicsit nehezebb helyzetbe kerül, akkor közösen, együttesen kell dolgozni azon, hogy békésebb vizekre elveszhessenek. Nem szabad soha abba hagyni a válságmenedzsmentet, ezt folyamatosan gyakorolni kell. Akkor, hogyha a kamatok, a különböző esetekben ilyen diametrálisan alakulnak, mint ahogy Németországban az államkötvények esetében 2% alatti kamatok, a hosszú távú kölcsönökről beszélett, tehát 2% alatti kamatokról. És hogyha ez így megy tovább, akkor talán majd kapunk valamit azért, rövid távon azonban másképp alakul a, a helyzet, és mások a 6-7-8-9 százalékos kamattal kapcsolatban és a nagyon magas tehertétellel, költségekkel kapcsolatban ezekben az országokban még csak lehetőségünk sem lesz a beruházásokra, és éppen ezért meg vagyok győzve ar- győződve arról, hogy az eddigi védőhálók még csak a kezdetét jelentik a közös válság és adósságmenedzsmentnek. Az adósságmenedzsmentet nem szabad félreérteni. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen ö, fenék nélküli hordót alakítunk ki. Nem. Ez azt jelenti, hogy a spekulatív pénzpiacokra nem bízzuk rá magunkat, és nem bízzuk rájuk, hogy hogyan alakuljon a kötvénypiac Európában, és éppen ezért a német bölcsek, gazdasági bölcsektől várom a javaslatot arra, hogy hogyan tudunk továbbfejlődni egy közös menedzsment útján esetében, ahol az állam kötvényeket megfelelően tudjuk kezelni, ahol lehetőséget nyitunk arra, hogy az egyes tagállamoknak legyen erejük megteremteni a befektetési lehetőségeket. Ebben az összefüggésben Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek, önöknek, mindannyiuknak Azért, hogy mind a felügyelet, a szabályozás kérdésében, a pénzügyi piacok szabályozása és a pénzügyi tranzakciós adó vonatkozásában, ez Ausztria számára nagyon fontos, és a parlamentben minden párt együttesen döntött erről, és európai szinten is nagyon komolyan sikra szállunk azért. És köszönöm, hogy az Európai Parlament ilyen erős és világos nyilatkozatokkal foglalt állást csalást a pénzügyi tranzakciós adó mellett. Ez egy szimbólum. Szimbólum, és azt szimbolizálja, hogy a pénzügyi piacoknak is hozzá kell járulniuk a válság menedzseléséhez eszközöket kell teremteni arra, hogy a válság okozta károkat megszüntessük és gondoskodjunk, mozgásteret biztosítsunk a jövőbeni növekedés számára, de ennek van irányító funkciója is. Európa, mint befektetési szintér, mint szolgáltatási szintér a reálgazdaság Európában erősödjön, és azok a produktumok, termékek, amelyek jobban illenek a kaszinóba, azok legyenek Európában a fő termékek. E, ezek a mechanizmusok, a spekuláció tilalma, szabályozások, bankfelügyelet, inszolvenciós törvények, ezek a törvények erősítik a reálgazdaságot, és amikor igazságosan osztjuk el a kockázatokat, nem pedig úgy, hogy az egyik az a kockázatot kihasználja, aztán más fizeti a számlát. Ezeket a szabályozásnak kell megoldani, és ezekre szükség van ahhoz, hogy megmutassuk az embereknek, a lakosságnak, hogy lehet, hogy mind politikai felelősök nem rendelkeztünk korábban megfelelő eszközökkel a pénzügyi válság megakadályozására, azonban tanultunk, levontuk levontuk a következtetéseket, hogy több instrumentumra, összközre van szükségünk, hogy a jövőben garantálhassuk azt, hogy ez a válság nem ismétlődik meg, és hogy továbbra is mindig le fogjuk vonni a következtetéseket. Ezért támogatjuk ezeket az intézkedéseket, a felügyeletet, azt, hogy szétválasszuk a befektetési, illetve a kockázatot vállaló bankokat és a takarék bankokat, a betéteket kezelő bankokat. Persze sok minden magától értetődőnek tűnik, de hát azért én tudom, hogy nagyon ellentétes viták folynak, sokan gondolkodnak másként, és ezért ezt folyamatosan ö, hangsúlyozni kell. A létünkről kell gondoskodni. Olyan termékekre gondolok, mint az energia, vagy az infrastruktúra egyéb területeire, de hát akár az ivóvízet is említhetném. Ezek olyan területek, ahol véleményem szerint arra kell törekednünk, hogy ez maradjon állami kézben, ez legyen az állami, és ne dobjuk oda egyszerűen egy ö, rosszul értelmezett liberalizmus miatt másoknak. Mert ezt könnyű eladni, de visszaszerezni nagyon nehéz a társadalom számára. És itt is érvényes az, hogy nagyon sokan azt szeretnék, hogy a politikai felelősök legyenek azok, akik döntenek és hogy nagyon sokan, akik felelősséget viselnek a politikában, gyakran vétkesnek tűnnek, és ők azok, akiket bűnösnek tartanak, mert egyszerűen nem tudják érvényesíteni gondolataikat a spekulációval vagy egyéb jelenségekkel kapcsolatosan. Éppen ezért nekünk kötelességünk az eszközöket kialakítani, amelyek ezt lehetővé teszik. Foglalkoznunk kell az ifjúsággal, a képzést garantálni kell a fiatalok számára, és Ausztria ahhoz azon országok közé tartozik, ahol a legkisebb a munkanélküliség és a fiatalok körében eh, mért munkanélküliség. A szakképzés, a szakemberképzés az erősíti a befektetési szintereket, az ipari befektetéseket, és az előfeltétele Európa jövőjének gond, garantálni kell a képzést, azaz a 16 éveseket be kell hozni az utcáról, esélyt kell adni nekik, hogy műhelyekben, egy rendszerben dolgozhassanak, akár az üzemben, duális képzési formában, az iskolában és az üzemben kapják meg azt a képzést, amit később magas szintet tudnak kamatoztatni, rendelkezésre tudnak bocsátani, de nekik maguknak is esélyük lesz ezáltal a munkerőpiacon ez a duális képzés, ennek az előnyeiről én meg vagyok győződve, és a képzési garancia nagyon sok lehetőséget ad nekünk arra, hogy megakadályozzuk azt, amire, oly, ami, ami nagyon szükséges, az, hogy a fiatalok ne veszítsék el a reményüket. És hadd játszak el egy kicsit a gondolattal. Akkor, hogyha nem beszélnénk a különböző rabattokról, és azt mondanánk, hogy ezt fogjuk közösen beruházni, befektetni a képzésbe, oktatásba, akkor 1 millió 16-17 éves fiatal tudnánk behozni az utcáról, és ez kell, hogy értéket képviseljen Európa számára. Én nagyon jól tudom azt is, hogy Ausztria, és meg vagyok erről győződve, azt képviseli, hogy Ausztria is meg kell, hogy kapja a kifizetéseket, amelyek a regionális fejlődést elősegítik, és hát erre nagy szükség van a városi központokból kell gondoskodni arról, hogy az, ami kulturális politik és a politikai azonosságot, identitást jelenti, az megmaradjon az adott országban. Tehát a gazdaság nehézségeit, a biológiai mezőgazdaság, bevezetését, vagy hogy nehezebb a helyzet a bányászatban. Természetesen ez meg kell, hogy maradjon Európában, és itt segíteni is kell. A, azon, tehát még nagyon sok mindent kell megoldaniuk a pénzügyi kutatóknak, de a cél az, hogy a végén legyen valami, kijöjjön valami eredmény az egészből. Egy olyan eredmény, amely bizonyítani tudja azt, amit a beruházók elvárnak a gazdaságtól, hogy igenis bízhassanak az európai közösség jövőjében és a megbízhatóságában. És engedjék meg, hogy a megbízhatósággal kapcsolatosan kiemeljek még egy kérdést. Ez pedig a következő. A megbízhatóság és a fenntarthatóság az energiapolitikában számomra, mint osztrák kormányfő számára a megújuló energia. Természetesen tudom, hogy az energiapolitikában az átállás néhányak esetében könnyű, néhányak esetében nagyon nehéz. Az atomenergia azonban nem fenntartható politika, energiapolitika véleményem szerint. A nukleáris energia Fukushima óta egyértelműen mutatja, hogy nem tartható ellenőrzés alatt. Nem tudhatjuk, hogy a jövőben mi lesz a végső vagy a köztes tárolása a kiégett anyagoknak tehát vannak stressztesztek, a bizottság is elvégeztette az atomerőművekkel kapcsolatban. Ez egy lépés a felülvizsgálat irányába, hogy megtudjuk, hogy mennyire biztonságosak az atomerőművek, de a legbiztonságosabb az a nem megépülő atomerőmű véleményem számára, hanem a megújuló energia. Tudom, hogy most néhányan nevetnek ezen de hát akik ma még mindig szenvednek a fukushimai katasztrófa hatásaitól, azok nem nevetnek. Tehát nagyon sok generációban kell még feltenni a kérdést majd, hogy mit kezdjenek azzal az atomhulladékkal, amit most mi produkálunk, és éppen ezért nagyon fontos a fenntartható politika. És akkor mindjárt végére is érek a mondandómnak Büszkék vagyunk a második világháború utáni generációra, aki felépítette Európát, és volt bátorsága arra, hogy előkészítse, és azután meg is valósítsa az európai gazdasági projektet nem számolták meg, hogy most akkor ez most megérte, minden hónapban, minden nap nyereséget hozott-e. Összességében kell nézni ezt a projektet, és az összeredményt kell vizsgálni és én ezt Dél-Európával kapcsolatban is mondom, és akkor, hogyha néhányan, néhány év múlva a gyerekeket, az unokákat Ausztriában, és, és ha majd az akkor már felnőtt spanyol, görög gyerekekkel találkoznak, és ítélkeznek arról a politikáról, amit ma folytatunk, akkor én osztrák kormányfőként ma azt mondom, hogy a szolidaritás és a testvéri, a felebaráti szeretet az sokkal fontosabb, mint a kapcsiság. Köszönöm szépen a szövetségi kancellárnak, Barroso úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kancellár úr, tisztelt képviselők! Nagyon röviden szeretném kiaknázni ezt a lehetőséget, hogy az Európai Parlamentnek és Fajman kancellár úrnak gratulálok, hogy eh, időt találtak erre a vitára, hiszen az európai szintű együttműködés alapvető fontossággal le akarjuk küzdeni a válságot. Fajman kancellár úr az ön ide történő látogatásával elismeri, hogy nemzeti és európai szinten egyaránt reagálnunk kell a válságra. Az osztrák kancellárnak szeretnék köszönetet mondani, hogy személyesen elkötelezett az Európai Unió mellett, ugyanis az ön mai nyilatkozata ennek az elkötelezettségnek egy újabb bizonyítéka. Köszönöm, és ezt a köszönetemet szeretném az ön kormányának és hazájának kifejezni. Valójában Ausztria nagyon fontos politikákat vezetett európai szinten. Szeretném kiemelni például azt a nyílt párbeszédet, amely a szociális partnerek között zajlott. Ez Ausztriában egy nagyon fontos előfeltétele a növekedésnek és a szolidaritásnak. Ausztria, ahogyan mindannyian tudjuk, az az ország, ahol a fiatalok munkanélküliség a legalacsonyabb egész Európában. Szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy milyen határozottan támogatja a fiataloknak nyújtandó garanciát. Ugyanebben a kontextusban pedig köszönöm a pénzügyi tranzakciós adó támogatását Ausztria részéről Ausztria netó befizetőként a tárgyalások során, a több éves pénzügyi keret során nagyon fontos szerepet játszik. Egy másik területet is megemlítenék, a tiszta, megújuló energiaforrás melletti elkötelezettségüket, hiszen így az klímaváltozás elleni küzdelemben is részt vesznek, és a gazdasági növekedésben. És köszönöm, hogy a nukleáris biztonság mellett is letették voksukat a Feynman kancellár, illetve Ausztria Európához való hozzájárulásának ez csak néhány példája. Európai bizottsági vezetőként pedig várom a szoros együttműködést az önök kormányával, és köszönöm még egyszer, hogy ennyire elkötelezettek Európa mellett. Köszönöm. Köszönöm Barroso úrnak, most pedig az Európai Néppárt nevében megadom a szót József Tól képviselőnek. Tisztelt parlamenti képviselő úr Martin Schulz, tisztelt eh, bizottsági elnök eh, José Manuel, és eh, tisztelt szövetségi kancellár úr Werner Feimann, kedves képviselő társaim. Először is köszönöm szépen a kancellár úrnak, hogy ellátogatott az Európai Parlamenthez, és hogy részt vesz a vitán. Kedves képviselőtársak, senkit nem fog meglepni, az, hogyha azt mondom, hogy bizony hiszünk az Európa hozzáadott értékeiben, eh, a hitelességben, ugyanis a válságban eh, egyes eh, tagállamok továbbra is képesek beruházásokat eszközölni. Bizony hoztunk, bizony hoztunk fájdalmas döntéseket, ezek azonban meghozzák a gyümölcsüket Írországban, Portugáliában, Olaszországban, Spanyolországban. Az európai, az eurózónában sikerül a, csökkenteni az államadóságot. Azonban folyamatos a nyomás, ezt ne felejtsük el, és nem sikerült még minden problémát megoldani. És hogyha valaki azt hiszi, hogy ha a válságon már túl vagyunk, akkor ezzel a következő válságot készíti elő még, még ma is, még hogyha Ausztriában nem is így van, de Európában nagyon magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében. Egyes országokban a fiataloknak 55%-a munkanélküli, ez fenntarthatatlan. A szükséges növekedés, amelyre szükség van ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk, ez még nem kezdődött el. Folyamatosan erősíteni kell az uniót, több Európára van szükség minden területen, és több harmonizációra. Kedves kollégák, Európának ez a válsága nagyon sokba kerül, főleg ami a szociális kérdéseket illeti, a nyugdíj, a munkanélküliség, a szociális védelem. Ezeken a területeken, hogyha nem tudunk előrelépni, akkor az európai szolidaritást kockáztatjuk, illetve pénzügyi szempontból is elég nagy nehézségekkel nézünk szemben. Nem arról beszélek, hogy az adó, adószinteket harmonizálni kell, de legalább a hasonló fiskális alapot kell választani. Nem normális az, hogy egy országban nincsen örökségi, örökös, örökségét fizetendő adó más országban, hatalmas adókat kell fizetni. A harmónia nem azt jelenti, a harmonizálás nem azt jelenti, hogy mindent egyenlővé teszünk. Egyszerűen több transzpar, transzparenciára, átláthatóságra van szükség. Azt követeljük, hogy Ausztria és Luxemburg is a 2003-as irányelvet vezesse be, vezesse be bizonyos adó kérdésekben. Nem jó az, hogyha egyesek megmenekülhetnek az adófizetés elől. Ami az osztrák vállalkozásokat illeti, Európában az osztrák vállalkozások nagyon sok beruházást eszközölnek infrastruktúrába például, és a bankok finanszírozzák ezt. Kérdezem, hogy ugyanilyen sikeresek lennének-e az osztrák vállalkozók, az, az európai mezőgazdasági politika, regionális politika nélkül, amelyeket Ausztria példaértékűen vezetett be. Azt kérem, hogy ezeket a politikákat ne, ezeknek ne fordítsanak hátat, ez nagyon fontos amellett, ami az Európa ellenes retorikát illeti és a populizmust illeti, emlékeztetni kell azt, hogy Európa két értelemben is fontos. Egyrészt közös piac vagyunk, belső piac, és nem szabad, nem szabad hátat fordítani azoknak, akik nehézségben, nehéz helyzetben vannak. Hiszen ezek az országok is hozzájárultak, bizonyos országok, mint Ausztria sikerének, sikeréhez. Az önök országa is átlagon felül profitált a közös piacból. Erősíteni kell ezt az európai építményt. Nagyon fontos, hogy egymásnak kezet nyújtsunk, ez a szolidaritás és a felelősségvállalás elengedhetetlen. Beruházni kell, és továbbvinni a reformokat, nem pedig újra nacionalizálni. Ugyanis ez fogja a növekedést beindítani a szolidaritásnál fontosabb összetartó erőt nem fogunk találni, úgyhogy erre kell építeni. Kedves kancellár úr, az ön által kitűzött célok megvalósítására számíthat ránk, és mi is számítunk önre. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most a szocialista és demokrat, demokrata frakció nevében Hennes Fogoda kapszott. Köszönöm szépen, kancellár úr. Ön a beszédében bebizonyította, hogy a learning by doing elv alapján ön egy meggyőződött Európa, európér lett. Remélem ez fenntart, fennmarad és ön is látja, hogy csak közösen tudunk a válságból kilábalni, nem tud egy, egyetlen ország sem egyedül kilábalni. Ausztria ugye nagyon fontos abból a szempontból, hogy észak, dél és kelet-nyugat között központi helyet foglal el. Mindennyian szenvedünk a válságtól. A szegénység egyre terjed, és a munkanélküliség is. Erre nem lehetünk büszkék. Na most, hogy Ausztriában és Németországban ugyanis egy, ugyan kicsit jobb a helyzet, de erre önmagában nem lehetünk erre büszkék. Szociális megközelítésünk ezt nem teszi lehetővé. Szeretném támogatni azt, amit ön mondott. Nem, nem működik ez az el, ez az elviselhetetlen kamat megtakarítás. Ön letette a garast az euró kötvények mellett, és a hogy kamat visszafizetési alap mellett. Ez Európai Parlament ezt, a képvisel, ezt az álláspontot képviseli. Pozitív választ várunk tehát ezekre, legalább azt, hogy a tanács végig gondolja azt, hogy milyen körülmények között lehet egy ilyen, egy ilyen alapot létrehozni. E, most arról vitázni általában, hogy egyébként a kamatok túl magasak általában, általánosságban lehet, Nos, bizonyos értelemben, és a parlament többsége ezt osztja, Ausztria, ezt nem patriotizmus mondom, hanem mint szociáldemokrata, e ellen példája a neoliberalizmusnak. Egy olyan példa, amely bemutatja, amely bemutatja, hogy versenyképesek lehetünk a szociális állam kiépítésén keresztül is. A szociális állam és a versenyképesség kéz a kézben jár, ez működhet. És ennek működnie kell. konkrét politikai megközelítés, a gazdasági és a szociális kompenzáció kiegyenlítés az, ami Ausztriában ide vezetett Zsammatoró és, és, és Holland elnök franciaországi nyilatkozata és azt, mondta, azt mutatja, hogy járható ez az út. ami a megtakarítást illeti, itt a kiadási oldalt és a bevételi oldalt is figyelembe kell venni, a beruházásokat is figyelembe kell venni, az ifjúság munkanélküliség elleni harc is elengedhetetlen. Európának ezt kell követelnie. Nem lehet megengedni azt, hogy ez csak egyes országok önkéntes lépése legyen. Nem, ezt követelni kell, kötelezővé kell tenni, és persze eszközöket rendelkezésre kell bocsátani az Európai Szociális Alap részéről. Az ifjúsági garanciát nem lehet az ifjúsági garanciát támogatni, és az Európai Szociális, Szociális Alap eszközeit megkurtítani. Ez nem működik, ez nem hiteles politika. A pénzügyi tranzakciós adó Ugye e, ezzel kapcsolatban és e, e, nagyon különböző vélemények hangoz, hangzottak el, mind Ausztriában, mind más országban. Most meg aztán végül is majdnem ennek a bevezetése előtt állunk, úgyhogy mégiscsak sikerült előrelépni. Én is szeretnék utalni arra, hogy hogy az adó elkerülést eh, Ausztriának is eh, üldözni kell. Ehhez lépést kell tenni, közösen kell lépnünk az adó eh, csalás ellen, az adó elkerülés ellen még az is lehet, hogy Ausztria fenntartja a jelenlegi törvényeket, de a tájékoztatás, az információ adásra kötelez, kötelezni kell Ausztriát is. Közös európai egyezményt kell kötni Svájccal, és ebben az esetben Ausztria is, Ausztriának is a közös európai akaratot kell követni. Az utolsó pont, amit az utolsó szavaival mondott, Ugye ön mindig távolságot tartott a jobboldali populizmus és a jobboldali extrémizmus ellen. Ez, ez nem mindig garantált ebben a házban, és egyesek a saját pártjukon belül nem tudnak eltávolodni, vagy elhatárolódni a jobboldali populizmustól. Talán Cameron úrnak is végig kellene gondolnia ezt, és akár példát is vehetne Ausztriáról, de nagyon fontos, hogy ezeknek nem szabad beadni a derekunkat, ezeknek az hangoknak nem szabad beadni a derekunk, derekunkat. Nagyon fontos az Európa jövője szempontjából az, ahogy ön elhatárolódott ettől, és csak egy világos vonal és elfogadható vélemény létezhet az európai jobboldali populizmus ellen. Köszönöm szépen. Elnök, most a liberális frakció nevében Verhofstadt adom meg a szót. Chairman. First of all, uh, Először is kancellár úr, szeretnék köszönetet mondani ösztönző beszédéért. Azt hiszem, hogy nagyon jó idő a mostani ahhoz, hogy Európa jövőjéről beszéljünk, ugyanis egy netó befizetőt hallhattunk, aki nagyon jó érveket hozott fel egy másik nettó befizető ellen, aki a csatornának a túloldaláról származik, tehát az egyik nettó befizető nem egyezik meg a másikkal. Fajman úr ezt egy interjúban néhány nappal ezelőtt már említette, hogy nagy a zavarodottság Európa jövőjével kapcsolatban a csatorna túlpartján, nem annyira a hagyományos köd miatt, hanem azért, mert úgy tűnik, hogy Cameron úr nem tud saját magával megegyezni a tartalom tekintetében, Azonban az időpontról és a helyszínről már megállapodott saját magával e történelmi jelentőségű beszéddel kapcsolatban, ugyanis pénteken Európa jövőjéről fog szólni, valószínűleg sokkal jobban, mint Margaret Thatcher tette az Brüsszben, 1988-ban meghallgattam őt, és egyet kell értenem azzal, hogy az egyes elhangzott dolgokkal őt idézem, azt mondta, hogy többet kell tennünk együtt. Hát ez pontosan ellenkezője annak, amit Cameron úr szeretne tenni a pénteki beszédében. De, elnök úr, Fajman úr jelenlétében válaszoljunk Cameron úrnak, ugyanis már pontosan tudjuk, hogy mit fog mondani pénteken, és azt hiszem, hogy a többségünk nevében mondhatom azt, hogy kérdés kétség nem férhet ahhoz, hogy egyetlen tagállam újra tárgyalja a feltételeket, a csatlakozás, illetve a tagság feltételeit. Hát egyetlen Európai Unióra van szükségünk, egyetlen Európai Unióra, és nem pedig egy alakárt Európai Unióra, hogy egyesek csatlakoznak dolgokhoz, mások kilépnek, opt vannak, rabatok vannak. Én szilárdan hiszem, hogy pontosan ez lesz az Európai Unió gyilkosa. Ott van a hatok Európai Unió, az alapító atyák, aztán a tizenkettek uniója, ami a minimum a fiskális paktum megvalósításához, ott van a 16, aztán a 17-ek uniója, az eurozóna, aztán ott van a 25-ök Európai Uniója, ott van ugye a Schengeni térség, aztán pedig ott van a 27 Európai Uniója, a teljes Európai Unió. El kell ismernünk, hogy az Európai Unió nagyon furcsa szerzet, ugyanis egyes tagállamok nem kötelesek részt venni uniós szakpolitikákban, ugyanakkor viszont más országokat az unióból kívülről meghívunk, hogy vegyenek részt a politikáinkban például a Schengeni térségbe csatlakozhatnak unión kívüli országok, Nagy-Britannia viszont nem. Hát eh, hogy magyarázzuk el a polgároknak ezt az alakárt Európát, ahol lehet mazsolázgatni, hogy mi tetszik nekünk, mi nem? És úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság vagy más hasonló országok ezt csak egyre rosszabbá teszik. Azt hiszem, hogy az alakárt Európai Unió, ahogyan Cameron úr majd ezt mondani fogja nekünk pénteken, csak meggyilkolja az egységes belső piacot. Például, ha a franciák azt mondják, hogy jó, az iparpolika rendben van, de a versenyképességi szabályok nem tetszenek. Vagy a németek azt mondják, hogy nagyon jó az áruk egységes piaca, viszont nem tetszik a szolgáltatások egységes piacát. Mi marad az egységes piacból? Legyünk őszinték mi is, és legyen Cameron úr is őszinte. Az újratárgyalás az egységes belső piac végét jelenthet, illetve az Európai Unió végét. Kollégák, ez pedig nem szolgálja a polgárok érdekét, és semmiképpen nem szolgálja a brit polgárok érdekét sem. Ez ugyanis csupán a belső piac eltűnéséhez, vagy pedig egy másodosztályú tagsághoz hasonlítható mondjuk, mint Norvégia, Svájc, olyan országok, amelyek fizetnek, de nincsen beleszólásuk. Egészen elképesztő ez egy olyan ország részéről, ahol az export 53%-a az Európai Unióba irányul, az Európai Uniós országokba, de hát úgy tűnik, hogy ezek a barátaink semmit nem értenek ebből az egészből. Elnök úr, nem értek egyet azzal, hogy legyen újra tárgyalás. Pontosan ennek az ellenkezőjére van szükség, annak ellenkezőjére, amit Cameron úr mondani fog nekünk pénteken. Közös erőfeszítésre van szükség, azért, hogy egy integráltabb Európai Uniót hozzunk létre, ugyanis ha a kihívásokkal szembe akarunk nézni, ön úr helyesen mondta, beszédében csak egy integráltabb Európa nézhet szembe ezekkel a kihívásokkal, nem pedig egyéni újratárgyalásokkal egyik vagy másik tagállam részéről. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és most a zöldek nevében Rebecca Harms asszonyé a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, igen, tisztelt kancellár úr, a bizottság képviselői, be kell, hogy lássam, hogy az elmúlt napokban, amikor erre a vitára készültem, akkor nagyon örültem azok a fejlemények miatt, amelyeket ön hivatali ideje alatt végzett. Kezdetben még recseget ropogott mindent, és csodálkozva néztük Ausztriát, és most nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen markáns fellépést tanúi lehettünk a közös európai megoldás javára a legrosszabb válság idején, amelyet hosszú idők óta megélünk, és ahogy Ferhofstadt úr mondta, én is utána olvastam néhány dolognak a felkészülés során, és egyértelműen úgy gondolom, hogy mindannyian támogatnunk kell azt a kijelentését, hogy az adósság probléma, és hagytuk, hogy az adósságok növekedjenek Európában, és ezt közösen kell megoldani tudnunk, és hogy a, továbbra is az adósságok visszafizetése, törlesztése az, ami a legfontosabb, és ez egy olyan javaslat, amelyet helyesen tettek a gazdasági bölcsek Németországban, és ez egy járható út. A beszédében utalt arra, hogy úgy gondolja, hogy türelemre van szükség Európával kapcsolatban, és hogy a dolgok néha tovább tartanak, mint ahogy ezt mindannyian szeretnénk. Úgy gondolom, hogy az adósság probléma alapvető megoldása nem váradhat túl sokáig magára, ugyanis akkor a válság túlságosan ki fog éleződni, különösen a szociális dimenziója, amely a legnagyobb előttünk lévő kihívás. Interjújában azt mondta, mielőtt eljött az Európai Parlamentbe, hogy Európa nem engedheti meg magának azt, hogy a szociális egyenlőtlenségek kiéleződjenek. A szociális igazságtalanságok azonban már most is nőnek, hogyha azt akarjuk, hogy Európa összességében több eszközzel rendelkezzen, hogy fellépjen ez ellen a helyzet ellen, ezt is hangsúlyozza ön a vitán túl is, meg itt a vita során is, akkor azt is látni kell, hogy az Európai Parlament álláspontját a költségvetéssel kapcsolatban és a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban támogatni kell. Véleményem szerint nagyon fenyegető, hogy nem abba az irányba haladunk, hogy az agrárreform nélkül, a zöldesítés nélkül úgy, hogy a mezőgazdasági költségvetés érintetlen marad, ez így nem megy. A frakcióm nem tartja jónak, hogy a kohéziós alap nem fog változni, és egyidejűleg nem történik változás a kapban, a strukturális alapoknál, azonban csökkentik a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy a becsvágyó innovatív projektek legyenek ezek az ifjúsági garanciák, bármilyen más intervenciós lehetőségek a szociális igazságoság érdekében, hogy ezek nem lesznek lehetségesek, ugyanis egy eh, tegnapi, egy elavult költségvetésünk lesz, és amiről ön ma beszélt, az mind azt követeli, hogy ezt a eh, költségvetést változtassuk meg, és eh, vitassuk meg, avatkozzunk bele ebbe Ausztria agrárpolitikáját, illetően példaértékű, és hála Istennek, Fischlernek köszönhető mondhatom ma, hogy ez így van, de a kiszöldesítés, ahogyan ezt a javaslatban áll, ezt Ausztria meg tudja mutatni. Azonban a kis gazdaságok, a kis paraszti üzemek nélkül ez nem valósulhat meg, nem vihető keresztül. Ami az atomenergiát illeti, utolsó mondat a zöld frakció nevében. Persze, mindennel egyetértünk, mindaz nagyon jó, amit mondott. A stressz tesztek is szerepeltek a következtetéseiben, és hát több nekifutás volt, Öttinger úr sok mindent tett, de hát már amikor a tanács még nem is döntött, de meg kell teremteni a megfelelő standardokat, a megfelelő felelősséget. Mindedig ez csak üres ígéret, és Öttinger úr nem tud tovább lépni. Hát támogassák őt sokkal markánsabban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Harms asszony, és akkor a konzervatívok nevében kellene kollégája szó. Thank you, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kancellár úrnak is, hogy eljött ma hozzánk. Úgy hiszem, hogy Ferhofstadt úr nevében szeretnék elnézést kérni, ugyanis ön nem az beszédéről beszélt, hanem egy olyan beszédről beszél David Cameron részéről, amit még nem is hallott, még meg se történt ez a beszéd. Úgyhogy ne felejtsük el, tehát olyan beszéd ez, ami még meg se történt. Verhofstadt úr jóvá hagyta Margaret Thatcher egy idézetét, szerintem ezt mindannyian jegyezzük fel, de hogyha gondolja, akkor küldök is önnek majd egy ilyen könyvet. Minden esetre alapvető fontosságú, hogy Európa jövőjéről vitát folytassunk, ugyanis a válságról szólnunk kell. És nem csupán az euró helyreállításáról beszélek, ami szintén nagyon fontos, hanem el kell ismernünk, hogy egy globális piacon az Európai Uniónak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézni, amelyek fenyegetik hosszú távú jövőnket. Ez az egész kontinensen érinti a közvéleményt Európa irányába, és ez nem, egyszerűen nem elegendő, hogyha megpróbáljuk elhesegetni az emberek angájait, azzal, hogy populisták, ez az egyik kedvenc szavunk egyébként itt az Európai Parlamentben, ha az emberek nem bíznak az Európai Unióban, akkor az, az azért van, mert néhányan közülünk már nem bízunk az emberekben. Úgy gondolom, hogy új irányra van szükség Európában, egy modern üzenetet kell megfogalmaznunk, amely új jövőképet biztosít Európa számára. Az európai együttműködés sikerességét akarjuk, de ehhez radikális változásokra van szükség arra, hogy hogyan gondolkozunk és hogyan működünk. Jelen pillanatban egy keresztúthoz ért az Európai Unió. Clive Cook nemrégiben azt írta, hogy az európai projekt azért van problémás helyzetben, mert az eredeti modell annyira eltávolodott a valóságtól, illetve attól, hogy az emberek mit akarnak, és az gazdaság mit tud nyújtani. Meg kell vizsgálnunk azt az Európai Uniót, amely rugalmas és gyakorlatias. Ezt hogyan érhetjük el? Először is válaszolnunk kell a válságra, oly módon, hogy megnyitjuk a piacainkat, az állam kezéből ki kell vennünk az irányítást, és vállalkozásokra van szükség. Ismerjük el, hogy a nemzetállam nem egy elavult koncepció, hanem a jogos kormányzás alapköve, ezért egy józan észen alapuló megközelítésre van szükség, hogy megoldjuk és ne engedjük, hogy az ideológia vezéreljen. Néhány pont, ahol elkezdhetnénk ezt. Például kritikusan vizsgáljuk meg a teljes Európai Uniós vívmányokat, amelyek hátrányosan érintik az üzleti vállalkozásokat. Az egységes belső piac alkalmazási körét terjesszük ki a digitális gazdaságra és az európai költségvetést sorról sorra vizsgáljuk meg, annak érdekében, hogy helyet adjunk az európai versenyképességnek. Indiával, az Egyesült Államokkal, illetve egyéb feltörekvő gazdaságokkal működjünk együtt és nézzük meg, hogy ők hogyan közelítik meg a növekedést. Ezek a reformok akkor lehetségesek, hogyha politikusaink mentalitását elhesegetjük. Margaret Thatcher kiegészítve Ronald reagan szeretném említeni, a tíz legborzasztóbb szó a az angol nyelvben, hogy az EU-ból érkeztem, és segíteni szeretnék. A jó szándék azonban megakadályozhatja az embereket abban, hogy az emberek felelősséget vállaljanak saját tetteikért, vállalkozásokért. Ha az Európai Unióban vibráns gazdaságot akarunk, akkor egyszerűen az, az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy félreállunk az útjukból. Az Európai Uniós válság megtörte azt a konszenzust, hogy folytathatjuk tovább a dolgunkat, ahogy eddig tettük. Egy ö, új kezdetre van szükség, nem a la carte Európai Unióra, nem első és másodosztályú polgárokra, hanem egy rugalmas modellre, amely az egységes belső piac körül kering, illetve körül valósul meg. Egy olyan Európai Unióra van szükség, ahol mindenkit egyformán értékelnek, és egy olyan unióra, amely valóban egységes a sokféleségben. Köszönöm. Kellenen. Köszönöm szépen, Kellenen úr. Most az EFD frakció nevében Helmár kolléga kap Elnök úr, úgy tűnik, hogy Feynman kancellár úr megérti az Európa előtt álló kihívásokat, problémákat, de a megoldás e- erre szerinte a több Európa és ez úgy tűnik, hogy a, a, azt jelenti, hogy a remény megelőzi a ö, szokásokat, illetve tapasztalatokat. A tény az, hogy az Európai Unióra ez nem igaz. 90-ben még 30%-át adta ki az Európai Unió termelése az globális GDP-nek, most ez 20%-ra esett. 2050-re lehet, hogy már csak 10% lesz ez az arány, vagy még kevesebb hogyha ragaszkodunk ezekhez a, célok, e, ezekhez a célokhoz, amik még e, a primitív agrárgazdálkodás idejében alakít, alakultak ki. Ne haragudjanak, de hadd folytassam már, amit mondok, jó? Először is az Európai Unió, Vámunió, de a vámuniók régi módi 19. századi kereskedelmi modellek, és ezeket már senki nem használja az egész világon. Másodszor, másodszorban a vámuniót elnyomja egy túlságosan ö, drága szabályzás, amely, ö, meg, ö, amely tör, tönkreteszi az ipart. Ö, a jogszabályok 100 milliárd fontba kerülnek évente csak az ö, Egyesült Királyságban. Az energiapolitika a világ legdrágábbika, és nem a verseny hajtja, hanem az energiaintenzív offshore üzletek, és ez arra kényszeríti a, a háztartásokat, hogy energiaszegénységbe essenek. Az Európai Unió szél erőművekre költi a pénzt, pedig ezek reménytelenül fenntarthatatlanok, és semmi eredményt nem ér el ezzel. Ugyanakkor pedig még ehhez, ehhez e, ezen felül az egység, egységes valuta is megbukott, amely a, amelyet sokan a legfelelőtlenebb kalannak tartanak ebben az időszakban. Barozó úr azt mondta, hogy vége van a euró, az euróválságnak, ne higgyék el, hogy ez így van. Az észak-déli különbségeket nem fogja semmi át hidalni. Sokkal többe fog ez kerülni, mint a segélycsomagok, és nagyon sokáig folyni fog még az északról délre folyó pénz átalakítás. De hogyha a megszorítások politikáját fogjuk folytatni, akkor ez előbb-utóbb elfogadhatatlan lesz polgáraink számára. Lehet, hogy meg fog szűnni az Európai Unió, az önök eurózóna politikája, amely bankuniót akar alakítani, e, ehhez hozzá fog járulni. Az Egyesült Királyságban egyre nagyobb az ellentét, az ellenkezés az EU tagság ellen, és az ez erre vonatkozó követelmények és a miniszterelnökünk követelményei Brüsszelben nem találnak megértő fülekre, pedig úgy gondoljuk, hogy szegényebbek, kevésbé demokraták és kevésbé szabadok leszünk az Európai Unió tagság által. Tehát nagyon sokaknak igaz az a vélemény, hogy sokkal jobb lenne, ha nem lennénk az Európai, Unió tagjai. Köszönöm szépen. A, most Zimmer kolléga következik. Verhofstadt úr is kérem, hallgasson ide. Elnök, Verhofstadt úr, kérem szépen, hogy hagyja Zimmer kollégát szóhoz jutni. Nem akarok provokálni, nem hagyom magam provokálni. Mi úgy gondoljuk, hogy tiszteletben kell tartani a kancellár urat, meg kell köszönni, hogy eljött hozzánk, beszélt hozzánk, és teljes mértékben elmondta azt, hogy természetesen a parlamentnek és a tanácsnak tovább kell folytatni a vitát, ahogy azt Merkel asszony is megtette, de akkor is meg kell tartani ezt a vonalat. Mi úgy gondoljuk, hogy a tanácsban még nincs sok államfő, aki megértette, hogy az Európai Parlament nem csak pletyka klub hanem igenis az Európai Unió jövőjéről ö, ö, ö, szóló döntéseket a parlamentek tiszteletben tartva kell meghozni, és a parlament véleményét egyenlő mértékben tiszteletben kell tartani a tanácséval. Úgy gondolom, hogy az MFF csökkentése, a strukturális alapok csökkentése, amelyeket a kormányfők, államfők kérnek, ez nem vezethet meg, fenntartható megoldásokhoz a, úgy gondolom, hogy ez a vita, ez egy ö, felajánlás, és azt hiszem, hogy ö, jelet, jelzést kell adnunk az államfők felé arról, hogy ö, ö, nem vagyok hajlandó támogatni azokat, akik a közösségi módszert tagadni akarják. És ne, nem vagyunk hajlandók támogatni azok, azokat, akiknek a demokrácia csak a gazdaság területén létezik. Úgy gondoljuk, hogy mindegy, hogy az emberek milyen régióban élnek az Európai Unióban, őket nem csak polgárokként kell tekinteni, hanem értékes EU, EU polgárokként, és ez vonatkozik a menekültekre is, a, és, és, és minden kisebbségre, minden Európában élő emberre. Kérem, hogy a jövőben az Európai Unióban létező emberi jogok jogok csorbítása ne fordulhasson elő, hogy ne csak a belső piaci jogokat jelentsék az európai jogok, hanem pontosan most az európai polgárok évében, az, a, polgár, az, er, a polgárság európai évében fejezzük ki a adbeli kívánságunkat, hogy mindenféle emberi jogot betartsanak. Tehát nem csak a belső piacra kell koncentrálnunk, hanem a demokrácia visszaállítására is, arra, hogy a polgárokat be kell vonni a jogalkotásba, meg kell hallgatni a szavukat. És ez számomra az összefogást jelenti. Az Európai Unió demokratizálása, a szolidaritás egymással teljesen összefüggő, elkülöníthetetlen dolgok, Kérem, hogy ön is, és mindenki más is ö, hagyja abba a megszorító politikát. Még a bizottság is néhány nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy a megszorítás nem a megfelelő eszköze az európai jövő és a válság kezelésének. Mondjuk akkor ki, hogy ez így nem mehet tovább. Mondjuk ki, hogy a közjavak eladását abba kell hagyni, Eh, hiszen az Európai Unió jövője csak több eh, eh, nagyobb fokú egyesüléssel képzelhető el, hogy a közszolgáltatások és az ellátás, a gondoskodás és az ápolás liberalizálása illetve a környezetvédelmem mi feladatok liberalizálása nem megengedhető. Hiszen, hogyha ezt megengedjük, akkor a saját közös jövőnket tesszük tönkre. Én úgy gondolom, hogy ha a közösségi szellemet támogatjuk, akkor egyre több ember meg fogja érteni, hogy mit akarunk. Akkor bizony pontosan az lesz, hogy nem fogjuk magunkat egy vámunióra redukálni, hanem példát mutatunk arra, hogy a többéves keret, a strukturális, a kohéziós kohéziós alapok mire valók, és akkor végre megértjük, hogy milyen abszurditása van annak, hogy a német Bundestag a különböző európai programok ellen Gond, ellen akar szavazni. Én úgy gondolom, hogy konkrétan támogatni kell a közös céljainkat, mert csak így tudjuk megvalósítani a jövőnket. Köszönöm. A függetlenek nevében Mártin kolléga következik. A bírálat össze, a bírálat mögött felsorakoztunk, és nem fog minket elválasztani. Hát ez legyen még tovább így az Európai Uniót kritizálni kell olyan területeken, ahol van mit kritizálni. És a válság miatt különösen arra van szükség, hogy több unióra van szükség, nem pedig kevesebbre. Ez a hetz kampány, amely csak a megosztottsághoz vezet, ez nem engedhető. A kancellár úr több szolidaritást kért ez helyes is így, de az elmúlt években úgy tűnik, hogy inkább a bankokkal mutatunk szolidaritást, ahelyett, hogy a polgárokkal mutattunk volna, és nem az adósság elleni harc, hanem inkább a bankok hatalmának erősítése jellemezte a munkánkat és eh, például az árnyékbankok, ahol még mindig 20 eh, millió euró létezik az Európai Unión belül, olyan nyereségeket eh, aratnak le, hogy az Európai Központi Bank nem tud ezzel mit kezdeni. Még két kiinduló pontot mondanánk. Először is nagyon fontosnak tartom, hogy a polgárokat bevonjuk, hogy ne bankuniót, hanem polgárok unióját alakítsuk ki az Európai Unióban. Tessék, kancellár úr! Meg fogják érteni, hogy meg kell köszönnöm a vitát, anélkül, hogy részletekbe mennék, de azért két pontot szeretnék külön kiemelni a lehetőségek keretein belül. Először is Kellenen úr a rugalmasságról szólt. Tudja, a rugalmasság, hogyha jogtalan, akkor rossz, hogyha pedig az igazságossággal van összekötve, akkor helyes. És most az a kérdés, hogy ezt a rugalmasságot nálunk a gazdasági rendszerben hogy tekintsük? Milyen milyen értelme van? Annak van értelme, hogy a struktúrát meg, megreformáljuk annak érdekében, hogy bürokráciamentes megtakarítási potenciált teremtsünk? Hát azt nem nevezhetjük rugalmasságnak, hogy valaki, aki okozta a, a, hogy, hogy ahelyett, hogy a válságot okozók fizetnék a válság árát, ezt mások fizeték. Tehát tulajdonképpen egy irányelvek, rendeletek és és határozatok olyan keveréket kellene, kellene megalkotni, amely igazságos, mert mert hogyha a bankfelügyeletek, hogyha a, az inszulvencia és más kérdéseket megfelelőképpen szabályozunk, akkor ez igazságosságot és rugalmasságot is teremt. Helmer kollégának elmondanám, hogy nálunk is van Európa ellenes opozíció, és most azt próbálják meg elérni, hogy minden helytelen fejleményt az országunkban az EU számlájára írnak, a saját számlánkra pedig csak a jó eredményeket próbálják írni. Tudjuk, hogy ez helytelen, hiszen tudjuk, hogy a, a, nemzeti politikák, a nemzet fejlődéséhez ugyanúgy szükséges az európai kurzus, mint a nemzeti döntések. És ezért vannak, van most ez a vita, amelyet Ferhofstadt úr is említett Kamerun kollégámmal. Hiszen én meg vagyok győződve arról, hogy az őszintesség az, az azt diktálná, hogy közösen mindenkinek törekednie kell arra, hogy erősítsük az Európai Uniót. A versenyképességről hadd mondjak valamit a versenyképességet úgy tudjuk erősíteni, hogyha a fiatalokat képezzük, és ezért is támogatom nagyon nagy mértékben az ifjúsági garanciát, illetve az ezzel kapcsolatos szakképzési garanciát. Azon kívül az innovációval is lehet támogatni a versenyképességet. Ez is egy nagyon nehéz téma, hogy mindannyian tudjuk, hogy a kutatási eszközöket és a közös európai kutatást hogy irányítjuk, hogy hogy tudunk egyáltalán megfelelő forrásokat szerezni. De abban biztos vagyok, hogy a versenypolitika azáltal is erősíthető, hogyha a közös erővel dolgozunk ezen, és a demokratikus módszerekkel, annak azzal ellentétben, ahogy Európán kívül nem mindig demokratikus módszerekkel folyik ez. Én úgy meg vagyok róla győződve, hogy itt a demokratikus modell az egyetlen alkalmas, és a, az is biztos, hogy elfogadhatatlan a demokratikus modellen belül, hogy a fizetések csökkentésével próbáljuk a versenyképességet emelni. Én büszke vagyok arra, hogy a versenyképességet demokratikus modellel kívánjuk elérni Európában. Feynman úr, most a frakciók nevében felszólalók következnek, és a válaszát be, bejegyezzük a jegyzőkönyvbe, és most Karász kolléga következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon fontos, hogy ma kancellár úr eljött az Európai Parlamentbe, és üdvözöljük azt a jelzést, amelyel ez, amely, amelyet Ausztria államfője ezzel nekünk átadott. A kancellár úr nagyon sokszor szólal fel az Európai Unió mellett. Ausztria nagyon nagy mértékben profitál, ahogy ön is mondta, azokból a, abból az állapotból, amely összefügg az Európai Uniós tagsággal és az Európai Unió kibővítésével. Az Európai Unió jövője szorosan összefügg az európai demokrácia továbbfejlődésével és ezért arra kérném önt, hogy ö, gondoskodjon arról, hogy a jövőben minél hamarabb létrejöjjön a politikai unió. Gondoskodjon arról, hogy a csúcstalálkozók végre ne zárt ajtók mögött folyjanak le, hanem nyitott jelleggel folyjanak le. A globalizációt tekintve és az ebből származó válságot tekintve az a fontos, hogy integrációs lépéseket tegyünk, és hogy a polgárokkal nyílt és nyitott vitát kezdeményezzünk. Én úgy gondolom, hogy Ausztriának lehetősége lenne, és kötelessége is lenne a saját tapasztalatait megosztani, szociális és gazdasági téren is. A követ, az innováció ugyanis elsősorban az Európai Unió jövőjének ható, hajtómotorjának tekintendő. Örülök neki, hogy azt mondta, hogy a költségvetésnek nem arról kell szólnia, hogy minél kevesebbet fizessünk be, és minél többet kapjunk. De vajon elége az ipar fejlesztése, a gazdaság fejlesztése? Nem. Most nagyon fontos, hogy az európai célokra, az európai projektekre, a célok megvalósítására meglegyenek a megfelelő források. Még egy utolsó pont nagyon sajnálatos az, hogy az európai dimenzió ennyire alul van képviselve nálunk a, a, katon, a, a szóló vitában. Minden esetre úgy gondolom, hogy ha egy új konszenzust alakítunk ki Európában, amely biztosítja a polgárokat arról, hogy közösségi szellem fog uralkodni, és hogyha biztosítjuk azt, hogy a politikusok ne használhassák ki a nemzeti egoizmust, a e, nacionalista érveket, akkor úgy gondolom, hogy megfelelő úton fogunk haladni Európa jövője felé. arra gondoltam, hogy nem ilyen nagy, jele, nagy lelkű voltam, hogy ö, megadtam a szót az, az osztrák felszólalóknak, utána a kancellárnak is. Ö, most viszont ö, Leislieb Lightfried kollégának adom meg a szót, akit, ö, aki híres arról, hogy beszokta tartani a felszólalási idejét. Köszönöm szépen, igyekezni fogok legalábbis ezt megtenni. Helmát kolléga az adópénz, adó, a, a, adópénzek el herdálásáról beszélt. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy ez, ezzel kapcsolatban váljuk, váljuk a felelősséget. Tegnap egy olasz képviselő megkérdezett, hogy jó az, hogy Fájmán úr eljön most hozzánk. Én úgy gondolom, hogy azért jó, mert ő az, aki a tanácsban úgymond magasan tartja a, a szociális érzékenység fákjáját, és ez nagyon nehéz feladat, úgyhogy nagyon jó szerintem, hogy eljött ezt ezt fontos is megtenni, hogyha valakinek ilyen nézetei vannak, akkor azt hangoztassa is. Igenis, szükséges a szociális érzékenység, szükséges az összetartás, az igazságosság és emellett ki kell tartani, hiszen nagyon nagy problémák ellen küzdünk. Például a fiatalok munkanélkülisége. Annál nincs rosszabb, mint hogyha a fiataloknak nincs perspektívájuk. Mindent tudnak, jó képesítésük van, diplomájuk van, és egyszer csak az utcán találják magukat az osztrák kormány ebből a szempontból nagyon jól cselekedett, és úgy gondolom, hogy Európában közös erővel a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliséget is le tudjuk küzdeni az ő példájuk alapján. De a közösség nem, nem merülhet ki abban, hogy mi most vitát tartunk. Az európai embereket is be kell vonni ebben a vitában, és lelkesíteni kell őket. Meg, föl kell ébreszteni bennük a lelkesedés. Én úgy gondolom, hogy ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Európa fennmaradjon. Hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy dobjuk ki az eurót az ablakon, Európa ellen szólnak, azt mondják, hogy minek az eurozóna, mi, minek az eurózóna? Hát, hogyha az euró tönkre menne, akkor az Európai Unió egyszer csak a második világháború óta nem tapasztalt rettenetes válságban találná magát az emberek, akik keményen megdolgoztak a pénzükért, e, ezt nem érdemlik meg tőlünk. Tehát támogatni kell az összefogást, a szolidaritást, ez a jó út, hölgyeim és uraim, ez igaz. Az, hogy amit közösen el tudunk érni, sokkal több, sokkal nagyobb, mint amelyet egyenként el tudnánk érni. Ez az az irányvonal, amelyet követnünk kell, ez az az irány, amit követnünk kell, és akkor az emberek javára fogunk cselekedni Európában. Köszönjük szépen, Leichtfried úr. Most a liberálisok nevében Vertman asszony következik. Kancellár úr, a mai megjelenése valószínűleg remélhetőleg motiválja a többi állam és kormányfőt, hogy ellátogasson ide. Ausztria egyébként nagyon jó munkát végez, és nagyon jó is a helyzete, Sőt, a tagállamok között is jó a helyzete, például a munkanélküliség, vagy az ifjúsági munkanélküliség szempontjából. De azért hadd mondjam el azt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki hihetetlen szegénységben él. A munkanélküliség és a fiatalkori munkanélküliség megoldására fenntartható lépésekkel kell föllépni. Utalnék most röviden a többéves pénzügyi keretre. A pénzügyi keretben foglalt pénzösszegeket megfelelően kell használni, úgy, hogy fenntartható megoldásokat találjunk a fiatal munkanélküliek, munkanélküliek helyzetére. Elfogadhatatlan, hogy a képzett ö, fiatalok munkanélkül legyenek. Említette, hogy egy csónakban nevezünk, egy cipőben járunk, de jó lenne, hogyha megfelelő irányt találnánk. De ezt az irányt csak akkor találhatjuk meg, hogyha összefogunk, és hogyha föntartjuk azt a békét, amelyet a 60-as évektől kezdve elértünk. Köszönöm szépen, Vertman asszony mondja az elnök, most az zöldek nevében Lunacek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kancellár úr! Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott ide az Európai Parlamentbe, és vitát kezdeményezett velünk. és ezt ironia nélkül mondom, hallottuk az euroszkeptikusokat, és hallottuk a meggyőződéses Európa barátokat. Köszönöm, hogy ellátogatott ide, és hogy kiállt az Európai Unió mellé, mellett mindenképpen jó irányba halad. Tiszteletemről szeretnék tanús bizonságot adni. Beszéltünk az ifjúsági munkanélküliségről, az ifjúsági garanciáról. Nos, ez az ifjúsági garancia európai szinten csak akkor működik, hogyha megfelelően van finanszírozva. Nos, amikor pénzről beszélünk, kancellár úr, akkor fel kell kérnem arra, hogy érje el azt, hogy Ausztria is írja alá azt a faktumot, amely az adó elkerülésről szól. Ne, nem szabad nem szabad folytatni azt a gyakorlatot, hogy az ausztrai bankokban ö, tartsák a pénzüket azok, akik nem fizetik be a megfelelő adót hazájukban. Nos, az Európai Parlamentnek három székhelye van. Három hónappal ezelőtt a parlamenti képviselők túlnyomó többsége arra kérte a tanácsot, hogy készítsen el egy tervet azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. Legtöbben azt szeretnék, hogyha Brüsszel lenne az egyetlen székely, nem mindenki. Kérem, hogy vizsgálják meg ennek a költségeit, próbáljanak előrelépni. Azt hiszem, hogyha összefogunk, akkor elérhetjük, hogy egy székhely legyen a parlamentnek. Köszönöm szépen. Most Paxas úr következik az EFD nevében. Kancellár úr, elnök úr, tisztelt kollégák! nem is lehetne megfelelő pillanat, mint a mostani, hogy az Európai Unió jövőjéről beszélünk, az egységességről. Ha, ezt, ha nem figyelünk erre, akkor elérjük azt a pontot, hogy elkönülünk egymástól. És így az a közösség, amely eddig összetartott minket, széthúz majd, és mindenki a saját értékei urán ment és elképzelhető, hogy az erősebbek magukkal viszik a gyengébeket egy bizonyos irányba. Nagyon fontos az, hogy egyenlő államok egysége valósuljon meg, nem szabad, hogy egyenlők és egyenlőbbek is legyenek. Vannak gazdasági gondjaink, gond a munkanélküliség, de nem tudjuk még azt, hogy milyen módon lehet kilábalni a válságból, nincs ezzel kapcsolatban megállapodás. Az európai tagállamok szabad, független népek beszél, beszélünk a föderalizációról, de minél többet beszélünk erről az emberek, annál inkább kedvet kapnak arra, hogy elhagyják az uniót. Köszönöm. Ausztriában is növekszik a szkepticizmus az EU-val kapcsolatban. Egyesek elutasítják az uniót, mások nem értik, emlegetik az átláthatóság hiányát, a demokratikus deficitet, és sokan azt gondolják, hogy az EU nem azzal foglalkozik, amivel kéne, hanem saját magával törődik. Ezek olyan felvetések, amelyeket komolyan kell vennünk. Jobb információ áramlásra van szükség, Kancellár úr, ezek nem az én szavaim voltak, és nem is egy szélső jobboldali aktivista szavai, hanem ezek a szavak az ön leveléből származnak, amelyet néhány hónappal ezelőtt hozott a legnagyobb példányszámú osztrák napilap Cameron úrral kapcsolatban ön úgy panaszkodott, hogy otthon mást mond, mint Brüsszelben. Úgy tűnik, hogy ez önre is igaz. El kell döntenie, hogy az eurokraták támogatását akarja, vagy az osztrák népesség támogatását. Ezt kell eldöntenie. Köszönjük. Most a néppárt nevében Kelám úr következik. Köszönöm, elnök úr. Európa jövője gyakorlati dolog. Először is komolyan kell vennünk a közös szakpolitikáinkat, mert a választás nem a szövetség Európa, szövetséges Európa, hanem a nem, és a nemzetállamok Európája között van, hanem a közérdek, vagy pedig az állami rövidtávú érdekek között kell választani. Közös védelmi politika, közös kiberbiztonságpolitika és az egységes piac felépítése, az EMU befejezése, ez Európa jövője, ez nem utópia. Elérhető közelségben vannak ezek a dolgok. Valójában csak a politikai akarat hiányzik. Igen, az hiányzik, de más is. Mentalitásbeli problémák is vannak. Először is meg kell vizsgálni, hogy hogyan tekintünk az EU-ra. Vagy úgy, mint a segélyeket kifizető szervezetre, vagy úgy, mint a közösen tulajdonunkban levő dologra. Amennyiben ez utóbbit választjuk, akkor felelősségteljesebben járunk el, nem a tisztviselőkre hárítjuk a felelősséget, hanem magunk is erőfeszítéseket teszünk. Az elmúlt négy év legalább két dolgot bizonyított a pénzügyi válságot az erkölcsi válság okozta. A, jól a másik dolog, amit megtanulhattunk, hogy a jóléti modell nem lesz fenntartható a jövőben. A mentalitásbeli változás éppen ezért szükséges. Ennek alternatívája Huxley boldog szép jövője. Épp új világja. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök a úr, kancellár úr, ami a szociális kérdéseket illeti, Ausztria európai szinten az ifjúsági garanciával egy jó javaslatot tett le az asztalunkra. Köszönjük ezt a javaslatot, reméljük, hogy sikerül majd európai szinten megvalósítani és remélem, hogy a Dublini EFSCO tanácsülésen sikerül ebben dönteni az elkövetkezendő négy hónapban érdemes ezzel foglalkozni, de ehhez is pénz kell. A javaslat az Európai Szociális Alap pénzeire épít, a koherencia kedvéért azt várjuk öntől, hogy amikor majd a pénzügyi és költségvetési kilátásokról és az MFF-ről beszélünk, akkor ezt ne felejtse el, olyan költségvetési keretre van szükség, amely alkalmas arra, hogy az európai szolidaritást finanszírozza. A szolidaritás nevében is arra is van szükség, hogy a, az egyes tagállamok az adó alapjukat újra tudják megteremteni. Például a görögök, a németektől elvárható, hogy segítsék a görögöket. Mi egy ilyen szolidaritást szeretnénk, szeretnénk, hogyha ez a szolidaritás megnyilvánulna európai szinten is, és ami pedig a pénzügyekkel kapcsolatos blokkolt helyzetet illeti, az ön országa tehet, sokat tehet annak érdekében, hogy előrelépjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Berez asszony. Most a függetlenek sorából Stádler úré a szó. Tisztelt kancellár úr, a ö, belpolitikában mindig ö, mások a célok, ö, de mi történt tulajdonképpen ezzel a válsággal? Ö, az európai adófizetők vállára tettük át a felelősséget, amelyeket, amelyet a kockáztatásért viselnünk kellene, és semmit nem oldottunk meg. Spanyolországban, Portugáliában nulla a növekedés, nagyon nagy a fiatalok munkanélkülisége, de az általános munkanélküliség is, a bankunió nem működik, tehát a spekulánsok szabad kezet kapnak, a, a az csúcs találkozókon nem történik semmi, tulajdonképpen jelenleg is teljesen lehetséges az adó elkerülés, és már évtizedek óta válságban létező országok még több országokban még több pénzt pumpálunk, anélkül, hogy követelnénk tőlük valamit, anélkül, hogy strukturális reformokat kérnénk, anélkül, hogy a költségvetésüket helyre tennénk. Ez nem egészséges. és kancellár úr ön ebben részt vett ugyanúgy, úgyhogy ezért nem kellett volna Strasbourgba utaznia. Köszönöm szépen, Milán Monné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kancellár úr, hogy ilyen szolidáris szellemben jött el ide, és hogy beszélt Európa jövőjéről. Azt hiszem, hogy ma sokkal kevesebb bizonytalanságot tapasztaltuk Európa jövőjével kapcsolatban, mint tavaly. Jobb a helyzet, mint 2012-ben az LKB e döntései megoldották részben a problémát, hiszen most már nem gondoljuk azt, hogy visszafordíthatatlan a válság. Ez önmagában nem lett volna elég, nemzeti reformokra is szükség van, az európai a monetáris és fiskális uniót erősíteni kell, hiszen enélkül még inkább elmélyel, elmélyülhet a válság. Azt gondolom, hogy az elnökségeket támogatni kell a tagállamok szintjén is. Tudjuk, hogy a, spanyolok, a spanyol kormány mindig is támogatta ezt a fiatalok helyzetét is javítani kell. Nos, ha az euró hozzájárul ahhoz, hogy ki, kilábaljunk a válságból, akkor valószínűleg az európai, az európai vámok is. Nos, még egy érvel szeretném tám- elmondani, a, támogatni azt, hogy miért fontos az európai integráció. Nos, az új világrendben mindenki egymástól függ. Bor, Barrozor is elmondta, hogy nagyon fontos ilyenkor a méret. Hogyha egyesülünk, akkor sokkal erősebbek leszünk, így releváns lehet Európa, Európa jövője, azt ké, követeli meg, hogy egységes legyen az európai külpolitika, és erről szól a Lisszaboni szerződés is. Gualtier. Köszönöm szépen, Gáltyérik úr következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, kancellár úr. Európa jövőjéről beszélni azt jelenti, hogy Két kérdése válaszolunk. Egyrészt az európai szociális modell vajon segít a globalizáció kezelésében, vagy éppen hátráltatja ezt? Szétesik az Európai Unió tagállamokra, vagy összefogunk? Örülünk annak, hogy ön is úgy vélekedik ezzel a, erről a kérdésről, mint mi. Stabil Európára van szükség de a demokrácia és a szolidaritás mindenképpen növelni kell. Fontosnak tartom a fiskális uniót, azt is, hogy költségvetési egyeztetés történjen még pedig olyan döntéseken keresztül, amely együtt döntési eljárásba tartozik. Jó lenne, hogyha lennének saját forrásaink is, így létrejönne az igazi európai költségvetés. Örültem annak, amit erről mond, illetve fontos a fiskális konszolidáció is, amely az anticiklikus szakpolitikákat teszi lehetővé, és nem az állami befektetések mellett teszi le a voksot. Nos, ehhez nagyon komoly szociális pillér is kell. A ifjúsági garancia is örvendetes, hiszen Ausztriában ez kiválóan működik. Megköszönöm kancellár úr, hogy ellátogatott ide, biztosak vagyunk benne, hogy az elkövetkezendő hónapokban az Európai Szociális Paktumért folytatott harc és az igazi gazdasági és monetáris unióért folytatott harcban számíthatunk önre. Szárius Volszki kolléga következik a néppárt nevében. Thank you, Mr. President. Köszönöm, eh, elnök eh, úr. Kancellár úr, köszönjük az Európa melletti kötelezettségvállalását Ugyanakkor én többet vártam öntől, amikor felvázolja a jövő Európáját, mert az ön országa eh, eurózónában tartozó ország, amely határos nem eurózóna országokkal földrajzilag közel van az új tagállamokhoz, a Mittel-Európához, amelyek nem használnak még eurót, és ön nem beszélt arról, hogy mekkora veszélye lenne annak, hogyha ketté szakadna Európa, vagy kétsebességessé válna Európa, vagy újra megosztottá válna Európa. Ausztriát ez különösen kell, hogy aggasztja, aggassza, mert Ausztria az Európai Unió közép-európai dimenziójának nagy élharcosa. Az eurót nem szabad úgy megmenteni, hogy kétsebességes Európát alakítunk ki. A megosztott Európa nem felel meg az osztrák érdekeknek sem. Ön a beszédében a nettó befizetőkre való utalással kezdte. Én nekem nem tetszik ez a kifejezés, mert minden nettó befizető ország gazdag ország, és nyilván minden gazdag ország nettó kedvezményezetje a nagy teljes európai projektnek. Az eurozóra reformjai nem szabad, hogy kiaknázzuk, és intézményes megosztottságot sem szabad kialakítani, nem szabad hagyni a centrifugális erőket, amelyek eltolják Európától, a perifériára tolják a nem eurót használó országokat. Ezért is elleneztük egy olyan altestület kialakítását itt az Európai Parlamenten belül, amelyben csak az eurózónát képviselők vesznek részt. Köszönöm szépen, Brock úr a szó. Elnök úr, kancellár úr, biztos urak, kollégáim, szeretném elmondani, hogy ami, hogy ő, most egy orvosói levelet ö, olvasva el tudom mondani, hogy ö, köszönöm a ö, kancellár úr ö, strukturális reformokra, versenyre és bankunióra vonatkozó törekvéseit. Ez a legjobb út. E, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat is támogatta, és ez a növekedés szintén támogatja. De még az még fontosabb, amit Zárius Volszki úr mondott. A belső piac azt jelenti, hogy kötelezettségek is vannak, és nem tehettünk eleget David Cameronnak és a britek követeléseinek, mert az euró akkor van legjobb helyzetben, hogyha 27 állam alkalmaz, és nem csak 25 és arról is kell, sőt muszáj gondoskodnunk, hogy a közösséggel, közösségi módszer eszközével a bankuniót is megvalósítsuk, hiszen hogyha ö, ö, ezt megvalósítjuk, akkor ez működik, ha pedig 27 ország, ha nem 27 ország alkalmazza, akkor pedig egész Európára káros hatással lesz. Köszönöm szépen, most Feynman úré a szó. Elnök úr, szeretném még egyszer kifejezetten megköszönni ezt a vitát. Szeretnék egy kis bírálattal érni. Ö, az európai tanácsról, tanácssal kapcsolatban nem igaz az, hogy nincsen közöttünk ellentét, igenis nagy viták vannak közöttünk a tanácsban, és kifejezetten megköszönöm azt azoknak a hozzászólását, akik most itt voltak. Nagyon jó beszélgetés, nagyon jó vitát folytatunk, és nagyon köszönöm, hogy vették a fáradtságot, és eljöttek ide, hogy beszélgessenek velem. Kimondottan nagy megtiszteltetés és elnök úr, az, hogy itt lehetek, és önökkel vitát folytathatok. Két fontos pontot emelnék ki a vitából. Először is Európa megosztottságát. Én biztos vagyok benne, hogy például egy olyan ország, mint Ausztria, amelynek nagyon sok aktuális, kulturális, történelmi és gazdasági kötöttsége, illetve összefüggése van a új országokkal, nekünk kötelességünk gondoskodni arról, hogy ne szakadjon két észre Európa, és ezzel kapcsolatban a közös valuta kérdése is nagyon fontos, de más kérdések is vannak. Én az egységes közös Európát támogatom, de ennek érdekében tényleg felelőssé kell tennünk David Cameron irányát, és az ellen kell ö, ö, hatnunk, hiszen hogyha valamely, valaki a közösségben megáll, akkor a többi sem tud tovább haladni. Hogyha közös sebesség van, akkor mindannyian ugyanabba az irányba tudunk haladni. Biztos vagyok abban, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban még sok vita ö, ö, elindul majd, de ez akkor is ö, a jó úton megtett egyik lépésnek tekinthető, és ez a mai vita ugyanúgy az intézkedések, az oktatási képzési garantia, garancia és az innováció mind ezen az úton megtett jó lépés, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban az MFF is jó eredményeket fog produkálni, és mindenkit, aki nem vett részt és nem vesz részt ebben a vitában, megkérek arra, hogy most végre szálljon be a vitába, mert hogyha semmi eredményt nem produkálunk, az a leges legrosszabb eredmény a polgárok azt kérik tőlünk, hogy végre kezdjük már el kezelni a problémákat, hozzunk jó döntéseket, mutassuk meg azt, hogy a demokrácia pontosan a problémák megoldásának eszköze, és hogy mi erre képesek vagyunk. Még azt szeretném megemlíteni, amit Stadler képviselő mondott. Most képzeljük el egy percre, azt, hogy néhány ország fizetésképtelen lesz az elkövetkezendő években. Esetleg azért, mert bizonyos pénzügyi intézetek a válság alatt vagy a válság előtt nagy nyereségeket arattak le, és az emberek és ez az azokra az emberekre van káros hatással, akik pontosan Európában hittek, pontosan szerettek volna közös Európát teremteni. Ezért örülök annak nagyon, hogy egy ország sem vált még fizetes, fizetésképtelenné. És ezért fontos az, hogy legyenek mentőcsomagok is. Ez, ebből a vitából is megértettem, hogy mi a véleményük, és hogy mennyire fontosak önök számára is ezek az intézkedések. Tudniuk kell, hogy az intézmények közötti együttműködés, tehát a bizottság és az Európai Parlament, valamint a, valamint a tanács közötti együttműködés, valamint a közös megoldások és a közös hozzáállás a, tulajdonképpen egy olyan eredmény, egy olyan konzekvencia, amit a válságból le tudunk, le tudunk vonni. E, nem gondoltunk mi erre korábban, e, nem gondoltuk, hogy ez, ez így lehetséges lesz, de hogyha fiataljainknak jövőt, jövőt akarunk kínálni, akkor ezt csak aktívan és közös módon tudjuk megtenni. Elnök, köszönöm szépen kancellár úrnak is, és kollégáinknak is ezt a lelkes vitát, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.